ismételten előtérbe kerül, hiszen ez a széndiokszid kibocsátás csökkentését elősegítheti. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr, tisztelt kollégák, ezzel a vitát lezárom. A szavazásra holnap délelőtt 12 órakor kerül